érdeklődéssel viszonyulnak ezen ajánlásokhoz, akkor szintén a honlapon találják. A parlament július őszakát követően még egyszer Azután, hogy felfüggesztettük a parlament ülésszakát júliusban, a tanács elnökével közösen az első szabályzat 74-es három jogi aktust írtam alá, amely a ö, további ilyen jogi aktusokat fogok aláírni. Ezen jogi aktusok címe, amelyeket aláírtam, és amelyeket alá fogok írni, ezeket ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében, függelékben megtalálják. Most pedig rátérünk a napirend tervezett elfogadására, módosítására. Egy kérdésem van a